Bene, buongiorno a tutti. Abbiamo confermato questa... Jó napot kívánok mindenkinek! Az albizottságunk ülését folytatjuk, nem csak azért, mert rengeteg téma szerepel a napi rendünkön, hanem azért is, mert eh, meghívott vendégeinknek is tartozunk ennyi tisztelettel, a harmadik emeleten versenyben vagyunk egy másik előadással, cserével, ami a migrációról szól. Nem mondom, hogy minden problémát meg tudunk oldani, de nagyon helyes, helyén való, hogy a mi eszmecserénket is lefolytassuk. Az első napirendi pontunk eszmecsere Virginia Gambával, aki az ENSZ képviselője a fegyveres konfliktusban érintett gyerekek ügyére, ügyével foglalkozó főtitkár, külön képviselője. És rögtön szeretném még azt is elmondani, hogy nagyon hálás vagyok a Kivel a munkáért, amely Dzörogói asszony végzett, ugyanis vendégül látta a szakbizottságunk delegációját. Megköszönjük neki a munkát a gyermekekkel kapcsolatban, és köszönjük, hogy eljött hozzánk. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen információkkal szolgál, nagyon aggasztó ugyanis a fegyveres konfliktusokban résztvevő gyermekek helyzete. Érdekel bennünket, érdekelnek bennünket azok a tapasztalatok is, amelyeket a civil szervezetekkel ö, szerzett. Például a Közép-Afrikai Köztársaságban a sikerült több ezer gyermek kiszabadítását elérni, szabadon engedését elérni. A Boko Haram, az Irakban működő iszlám állam területén is Sajnos olyan helyzet alakult ki, hogy az erőszakos cselekményekben a fegyveres csoportok a gyermekeket is felhasználják. És még valamit nagyon érdekes lesz majd meghallgatni, az, hogy mit gondol, mik a benyomásai, érdekelnek bennünket a, érdekel az ön véleménye. És az is érdekel, ugye tudjuk, hogy a külön jelentését megfogalmazta, többen, több partnerrel együttműködésben dolgozik ezen a területen, és több fórumon is megvitatják, aktívan részt vesz a vitában, hogy hogyan lehet a gyermekek a részvételét a fegyveres konfliktusokban megakadályozni. Először kérem, hogy a bevezetőjét tartsa meg, és utána pedig majd lehetőség lesz a vitára a képviselőkkel, az európai parlamenti képviselőkkel. Parancsoljon! Thank you very much indeed. It really is a pleasure to be here. Köszönöm szépen. Tényleg nagy megtiszteltetés az, hogy itt lehetek önök között. Szeretném elmondani azt, hogy csak egy hónapja végzem ezt a munkát, de így is már volt időm arra, hogy megvizsgáljam a munkát, a 20 éves munkát az első határozatunk óta, és ez a munka tényleg sikertörténetnek könyvelhető el a fegyveres konfliktusban lévő gyerekek érdekében. Leila tényleg valóban nagyon jó munkát végzett az elmúlt négy évben. Meg vagyok ma arról győződve, hogyha az én hivatalom nem létezne, akkor lehet, hogy nem lennének ilyen univerzális standardok, amelyekkel meg lehet érteni azt, hogy a gyerekek háborús felhasználása tiltott. Ez önmagában már arról tanúskodik, hogy ez valóban siker. Siker nek könyvelhető az el, hogy mindenkit, mindenkiben megértetjük ezt a, az elvet. Több mint 130 ezer gyereket sikerült mobilizálni és reintegrálni, amióta létezik ez, az, ez a hivatal. Együttműködünk nem állami szereplőkkel is, és ez az együttműködés kezd most már gyümölcsözővé válni. Jelenleg a hivatalom 20 konfliktusra foglalkozik, 20 helyzettel, konfliktusos helyzetekben. Láthatunk ezek közül előlépést már. meg próbálunk eh, a fegyveres eh, erőkkel, kormányokkal tárgyalni, megpróbálunk előlépést elérni ezen 20 eh, esetben. Előlépést láttunk a cselekvési tervek kapcsán is előlépést a Fülöp-szigeteken, Kolumbiában, Myanmarban, Szudánban, a Demo- Kongói Demokratikus Köztársaságban és Afganisztánban is volt bizonyos fajta előlépés. Mindemellett a helyzetek nagy része azonban tartós konfliktus, némelyek újabb konfliktus, amely eléggé erőszakos, és ezekre is nagy mértékben koncentrálnunk kell, és meg kell próbálni változtatni ezen. Nem akarom önöket untatni azzal, hogy mi hogyan végezzük el a munkánkat. Leila már volt önöknél többször is itt. De hogyha vannak kérdések erre vonatkozóak, akkor ezt feltehetik. Amit én rendkívül érdekesnek tartok, az az, hogy a biztonsági tanácsban 11 határozat született, és a kritériumok alapján lehet azonosítani az ilyenfajta konfliktusokat, ahol gyerekeket alkalmaznak. Hat súlyos ilyen E, e, erőszakos megsértést vizsgálunk meg a gyerekekkel szemben, hat ilyen kritérium van, és ezek alapján jelentünk minden évben. Valószínűleg a titkárság legkisebb irodája vagyunk, de mi vagyunk az az iroda, ahol a legnagyobb jelentési teher létezik, a biztonsági tanácsnak, az emberi tanácsnak is jelentünk minden évben. De emellett nemzeti jelentéseket is készítünk, az adott helyzetekről, és ezek általában két-három évet fednek le, és cselekvési tervekről is készítünk jelentést. Szeretnék megválaszolni kérdéseket is azzal kapcsolatban, hogy hogyan működünk, hogyan szerezzük be a helyszíni információkat, hogyan állítjuk össze azokat a csomagokat, amelyeket mi jelentés formájában kínálunk. De nagyon fontos megetteni azt, hogy óriási felelősségünk van, amikor az eredeti határozatok megjelennek, és azt kérik tőlünk, hogy jelentsünk minden évben a biztonsági tanácsnak, beleértve egy függeléket is azokról, akik elkövették ezeket a tetteket, ez egy nagyon fontos szerep, amelyet nekünk meg kell védenünk. Ez alapvető, hogy mi megvédjük az éves jelentést és ennek függelékét. A függeléket néhányan csak listának nevezik. A határozatban, amely ehhez a mandátumhoz vezetett, amely rendelkezem, hogyha erről ma tárgyalnánk, akkor soha nem lehetne konszenzust elérni a biztonsági tanácsban, hogy legyen egy ilyenfajta függelék, egy, legyen ilyenfajta lista az elkövetőkről. Szerintem a múlt egy eredménye ez, amit meg kell védeni, mert sok éve telik az, amíg a biztonsági tanácson belül ismételten lesz majd ilyenfajta egyetértés az elszámoltathatóság esetében. Ezt láthattuk Szíria kapcsán és az elmúlt három-négy évben. Én és az irodám is nagyon is tudjuk azt, hogy mennyire fontos megvédeni ezt a mechanizmust, amivel rendelkezünk. Szerencsére nem, nem kell ezt annyira keményen védenem, mert a főtitkár is megvédi ezt a jelentést és a listát is. Tehát rátérek azonnal az önök megjegyzéseinek utolsó részére, és visszatérek a nem állami szereplők dinamikájára, és ezek hogyan hatnak ki a gyerekekre, mert szerintem erről beszélni kell sokkal gyakrabban mostantól kezdve. Körülbelül egy hónap hónappal eh, ezelőtt kezdtem meg a munkámat, eh, múlt januárban, múlt januárjában lépett eh, hivatalba az új főtitkár. Nagyon sok aggály volt, nem csak az NGO-k, de a tagállamok részéről is a biztonsági tanácson belül, ugyanis volt egy olyan fajta elképzelés, hogy be fogyasszák a listát erre az évre. Azonban ez nem így van. Elkezdtem tárgyalni az NGO-kkal, találkoztam számos NGO-val, a Human Rights Watch-sal, a Save the Children-nel is találkoztam, ugyanis ők aggódtak. Állandó párbeszédben állunk. A gond az az, hogy tavaly óriási probléma volt az ensz belül, óriási nyomás volt egy tagállam részéről, amely felkerült a listára, és ezt a nyomást kifejtették a főtitkára is akkoriban, és akkoriban született egy olyan döntés, hogy ezt a problémát hozzák át erre az évre. Tehát igazából um, a egyetlen magyaráztom az az, hogy mindenki aggódik amiatt, hogy újra, újra nem bekövetkezik az, amit tavaly volt, de mindenkit biztosítatok arról, hogy semmilyen alfajta struktúra, olyan elképzelés nincsen, hogy kit listázunk, hogy ki nem. A jelentés még nem készült el, még mindig várunk arra, hogy a tagállamok információval szolgáljanak azok, amelyeket korábban listáztak, vagy véletlenül felkerülnek a listára. Még joguk van ahhoz, hogy ehhez hozzászóljanak, és ezekre várunk most, és mi foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Egy kicsit megkéstünk a jelentéssel ebben az évben, ez igaz. Két hónapot késik a jelentés ebben az évben. Ennek egyik oka talán az az, hogy én csak tavaly, múlt hónapban kezdtem a munkámat, a másik ok az az, hogy még mindig várjuk ezeket az információkat. Amint elkészül a jelentés, akkor ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig, és lesz egy függelék ebben. A főtitkár azzal az ajánlással, amit mi teszünk, a jelentés alapján dönteni fog a listákról. Ami engem illet, én nem akarom megerőlegezni azt, hogy mi lesz majd ennek a jelentésnek, a, vagy a listának az eredménye nincs akarat arra, hogy valamit leállítsunk. Erről szerettem volna önöket biztosítani. Brüsszeli látogatásom során találkozok NGO-kkal is, és megpróbálom nekik elmagyarázni. Mm, ezt is megpróbálom eloszlatni a két kételjeiket. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, de engedjék meg, hogy még egy dolgot megosszak önökkel azzal kapcsolatban, hogy én eh, hogyan kívánok egy másfajta megközelítést alkalmazni. Ez talán érdekli önöket. Tíz nappal ezelőtt elolvastam minden dokumentumot, eh, minden határozatot, és azt láthattam, hogy vannak eh, hézagok, olyan dolgok, amelyek nem történtek meg, pedig a mandátumban benne van. Én a az eredeti mandátumunkat szeretném végrehajtani. Három dologra kell törekednünk az eredetileg. Az egyik az az, hogy a közélemény figyelmét felhívjuk erre. Ezt megtettük részben. Volt egy kampány, amelynek a címe az az volt, hogy a gyerekek nem katonák. Én egy sokkal nagyobb kampányt szeretnék eh, lefolytatni minden hat kritériumot illetően szeretném felhívni a figyelmet ezekre globálisan és regionálisan is. Nagyon szorosan össze, együttműködünk az, az UNICEF-fel. A mandátumban az is benne volt, hogy elemezni kell és értékelni kell, és ez vonatkozik a nem állami szereplőkre. Tehát az eredeti mandátumban az áll, hogy meg kell vizsgálni, elemezni kell, értékelni kell, a konfliktusok változó dinamikáját, és azt, hogy ez hogyan hat ki a gyerekekre. 20 évvel ezelőtt ez volt a cél, de az irodának nem volt kapacitása arra, hogy legyen egy ilyen értékelői csoportja. Én szeretnék, szeretném levonni a tanulságot ebből, és szeretnék egy ilyen fajta egységet létrehozni. Ha megnézzük az elmúlt 20 évet, és, azt láthat, és megnéztük azt, hogy hol volt sikerünk, és ha megvizsgáljuk azt, hogy mi történt a gyerekekkel szemben erőszak kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy mi működik és mi nem, és nagyon érdekes eseteket is láthatunk. Például a NATO-val Afganisztánban szorosan együttműködünk, a tagállamokkal is együttműködünk itt. Ez által van már a gyerekvédelmi megbízottunk, és, és van egy ilyen megbízott Afganisztánban is, és standard eljárási folyamatokat is létrehozunk az irodánkban, a NATO-ban is. Ez alapján leírjuk azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen, le lehessen állítani minden olyan fajta tevékenységet, amely a gyerekek jogának megsértését eredményezné ezt szeretnénk tovább folytatni, és én kíváncsian várom a gét katonai döntést is a szaháli misszióval kapcsolatban. Tudom, hogy önök ezt nagy mértékben támogatják. Ha ez bekövetkezik, akkor remélem, hogy önökkel együtt működhetek önökkel, azt javasolnám, hogy egy ilyenfajta gyerekvédelmi tanácsadó legyen Bamakóban is, ott a csapatok vezetője mellett. A második eh, dolog, ami nagyon fontos, ez a kolumbiai helyzet. Nagyon érdekes ez. Eh, a gyerekek demobilizációja kezdett eredményeket hozni, viszont van egy új eh, jelenség, és itt már eh, két generációról van szó. Nem, lehet nem volt hova beintegrálni ezeket a gyerekeket, mert, mert, illetve ezeket az embereket, mert évek óta ebben a helyzetben voltak. Tehát eh, jobban át kell gondolni a gyerekek, a fiatalok integrálását, a társadalmi pszichológiai támogatásra, a szakérzettség kialakítására, az integráció kialakítására jobban kell gondolnunk, megfelelve talán az ENSZ stratégiai fejlesztési céljainak is. Tehát nagyon sok mindent kell még tenni. És ezzel befejezném. Kolumbia példája alapján azt láthattuk, hogy a mi feladatunk önökkel együtt, a mi irodák és az önök munkája által Kolumbiában könnyebbé vált a béke folyamat. Egy szöveggel sikerült rátérni a béke folyamatra, és arra, hogyan lehet a gyerekeket sikeresen leszerelni. Hogyha ezt szeretnénk minden béket tárgyalásba elhelyezni, minden békéltetésbe, akkor ezt már egészen az elején le kell szögezni, hogy mi történik majd a gyerekekkel. Ez egy bizalomépítő eszköz is a felek között. Úgy vélem, hogy nagyon sok mindenről tudnék még beszélni, de nincs sok időm. A kérdések által még plusz információval tudok szolgálni. Grazie. Köszönöm. Megköszönöm a beszámolót. Most akkor meg is adom a lehetőséget a kérdésekre. Gál képviselő asszony, aki egyébként ezzel a kérdéssel is foglalkozik, tehát a gyermekek a konfliktusokban parancsoljon. Well, um, thank you very much uh, for the, the presentation and the overview of, of the situation. Köszönöm szépen ezt az áttekintést a helyzetről. Szerintem is fontos a függelék fenntartása, és azt gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért itt. Mert ez változtathat egyes kormányok hozzáállásán. Itt most olyan gyerekekről van szó, akik áldozatok. Aláhúznám, és ön is említette, hogy milyen nehéz integrálni ezeket a gyerekeket ezt követően és erre vonatkozik a kérdésem, mit lehet tenni annak érdekében, hogy jobban kihangsúlyozódjon az, hogyha ezek a gyerekek már ki is kerültek a konfliktusból, vagy a konfliktusnak a vége, mégis azt látjuk, hogy ezek a gyerekek traumatizáltak az életük hátralevő részére, és nagyon nehéz integrálni őket a saját életükben, illetve a közösségbe integrálni őket. Mit lehet tenni tehát ezen a területen? Barbara. Barbara, tessék. And also thank you very much. Köszönöm a felolvasott nyilatkozatot. Én az államok listájához kapcsolódnék. Ezek olyan államok, amelyek gyakorlatilag háborús bűncselekményeket követnek el a gyerekek ellen, vagy az emberi jogaikat megsértik. A múlt héten fogadott el az Európai Parlament egy állásfoglalást Jemennel kapcsolatban, és tavaly pedig ősszel nyilvánvalóvá vált, hogy a szaudi vezetésű koalíció egyre inkább piacokat, kórházakat, iskolákat bombáz, és akkor, ugye én nem vagyok diplomata, tehát én ezt ki tudom mondani, ezzel egyidejűleg Szaudarábia elérte, hogy lekerüljön erről a listáról, holott a tények elég egyértelműek. Most látjuk, hogy éhező és haldokló gyerekek töltik meg a képernyőt, mert nem engedik be a humanitárius segélyt a szaudi hatóságok se légiúton, se hajóval, így aztán ezek a gyerekek éheznek. Van-e valami esély arra, hogy ehhez a listához még hozzáadjunk szereplőket, ha azoknak ott a helye ezen a negatív listán? A második kérdésem az kapcsolódik ahhoz, amit Gál Kinga mondott Kolumbiát pedig ön említette, és azt mondta, hogy pszichoszociális kezelésre van szükségük ezeknek a gyerekeknek, akik ott korábban fegyveresek voltak. És most látjuk, hogy a Daesh után a Moszuli, Moszul felszabadítása után látjuk, hogy milyen iszonyatos dolgokat kellett a gyerekeknek ott elkövetniük, vagy végignézniük. Tehát a világ minden táján vannak ilyen igények. E, és nem tudom, hogy ez a mandátumának a része, e, mi, mire van szükség, mit lehet tenni. Csak arról van szó, hogy kezelni kell -e a gyerekeket, vagy a pszichológusok, orvosi személyzet e, képzését kell megváltoztatni, hogy ők jobban alkalmasak legyenek a segítségre. Soraya. Köszönöm szépen, Soraya. Thank you. Uh... Köszönöm. érdemes aláhúzni, hogy itt gyerekekről van szó, gyerekkorról van szó, az életük elejéről, és a hatása ezeknek az élményeknek eh, eh, életre szóló. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a kérdés, ami az integrációról szól, eh, szólt, illetve hogy milyen támogatást kaphatnak ezek a gyerekek ahhoz, hogy esélyük legyen arra, hogy kilábaljanak, mert eh, valójában valószínűleg, mivel erőszakot láttak ők maguk is, valószínűleg a viták rendezésének eszközét látják az erőszakban a mindennapi életükben is. És ahogy Barbara is mondta a humanitárius támogatásról, mégis hogyan tudjuk elkerülni a konfliktusokban ezeket a ezeket a dolgokat, amelyek oly negatívan érintik a fiatalokat. És a kérdés az is, hogy ön szerint miért kell külön a gyerekekre um, odafigyelni? And uh, who speaks for the children? Ki az, aki a gyerekek nevébe beszélhet? And how is the voice of the children heard? És hogyan hallhatjuk meg a gyerekek hangját? Ezzel, ehhez kapcsolódóan beszéljünk szerintem a biztonságról is. A gyerekek helyzetét hogyan lehet felhasználni ahhoz, hogy a biztonsági agendára helyezzük a gyerekek sorsát. With your work. <laughs> Grazie. Altri? Köszönöm, vannak-e mások? Ha nincs más kérdés, akkor Emel Gondor asszonynak adom meg a szót, aki az lks ben az emberi jogokkal foglalkozó divízió képviseletében van itt. Helen Goror vagyok, az emberi jogi főosztályon dolgozom a külügyi szolgálatnál, és én vagyok a gyermekjogokért felelős. Köszönöm ezt az előadást, és örülök annak, hogy holnap reggel találkozhatunk a külügyi szolgálatnál, amikor is az Európai Unió emberi jogi képviselőivel, Stavros Lamiridisszel fog találkozni, illetve utána a tagállamok képviselőivel. Itt kell kimondani azt, hogy az EU elkötelezett a gyerek munka, illetve a gyerek kötelező katonai szolgálatok eltörlése mellett, és éppen ezért veszünk részt novemberben az Argentinában megrendezendő gyerekmunkakonferencián is, nagyon átfogó a megközelítésünk, a konfliktusnak minden fázisával foglalkozunk, odafigyelünk a megelőzésre, a konfliktus feloldására, aztán az igazságszolgáltatásra, majd a megbékélésre. Itt odafigyelünk a gyerekekre is, nem csak a fiúkat érinti sajnos, hanem a lányokat is, tehát rájuk is oda kell figyelni. És valóban hat súlyos erőszakos cselekményt lehet elkövetni a gyerekek ellen, amelyeket ön is felsorolta, a gyerekrablástól kezdve a kínzásokig. Engem érdekelne az, hogy ön milyen módon kívánja a figyelmet felkelteni. Az EU támogatta annak idején a Gyerekek nem katonák kampányt, Remélem, hogy erről holnap is beszélünk, de ha már itt elmondaná, hogy hogyan lehetne tudatosítani ezt a problémát, mert az EU-t, az EU-t az EU érdeklődik az ilyen kampányok iránt, és ezt hajlandó lenne támogatni. Prima di dare la parola. Rendben, mielőtt megadom a szót, én is szeretnék egy javaslatot tenni a válaszok előtt. Azt gondolom, hogy ez a kampány, ami megkezdődik, nagyon nagy hatással hogy kell, hogy legyen a, a helyzetre, különösképpen morálisan. Nem csak úgy kell eljárni, vagy azt kell, hogy jellemezze ezt a kampányt, hogy az erőszakról beszél, amelyet a gyermekek megtapaszt, tapasztalnak, amikor őket felhasználják a fegyveres konfliktusokban, hanem be is ö, kell, hogy avatkozzon az érintett országokban ezekbe a konfliktusokba. Az elmúlt napokban ö, Ferenc pápa igyekezett a mafió, mafiával szemben fellépni, és a vallásos mondjuk így kontextusból próbált fellépni. Nyilván nem az ENSZ feladata ez, de érdekelne, azért beszélek erről, hogy nem lehet-e, nem tehetné meg az ENSZ, hogy valahogy valami ilyenfajta világos, eh, határozott formában mégis minden országban ezt leteszi az asztalra, valódi szankciókkal kísérve eh, ezt a, az utasítást, tehát ezt a problémát sokkal inkább tudatosítani kell az emberekben, és azt is, hogy nekünk milyen tennivalónk van e tekintetben. Ezzel kapcsolatban érdekel az ön véleménye, illetve hogy mit gondol a, az ENSZ, hogy le, vagy esetleg, hogy lehetne ilyen munkát végezni a, a parlamentekkel, például az Európai Parlamentben is lehetne egy ilyet, és parancsoljon a választadásra, megadom a szót. I would like to stay with you for two days. Nos, hát két napig tudnék itt maradni önökkel ebben a teremben, mert, mert annyi mindenről kell beszélnünk. Megpróbálok most a lehető legpontosabban fogalmazni. Nem szeretnék megfeledkezni arról, hogy én is szerettem volna kérni valamit önöktől. Szükségem van arra még, hogy mielőtt válaszolok, elmondjam, hogy a hivatalom milyen üzenetet küldött velem. Szinte ezért könyörgünk, hogy vizsgálják meg ezt a témát. Úgy gondoljuk, hogy a fenntartható béke és a gyermekek védelme kell mindenképpen, hogy a prioritás legyen az EU, politika, EU által folytatott politikai párbeszédekben. Szükségünk van az Emberi Jogi Albizottságra, hogy minden esetben, amikor az EU egy partnerrel tárgyal, akkor benne legyen a megállapodásban a gyermekek védelméről szóló klauzula a gyermekek védelméről a fegyveres konfliktusokban. Arra is szükségünk van, hogy konkrétan vonják be azokat az országokat, ahol problémák merültek fele tekintetben, hogy a gyerekeket engedjék szabadon és hogy kampányoljanak a cselekvési tervek végrehajtásáért. Szükségünk van önökre, amiatt is, hogy a gyermekvédelmi intézkedéseket minden egyes béke megállapodásba beépítsék, amelyet sikerül kitárgyalni az önök segítségével. És minden egyes alkalommal, amikor különösképpen az EUTM, tehát az EU képzési missziója a biztonsági erők számára bizonyos helyzetekben jelen van, tehát próbálják meg ezt a missziót is felhasználni arra, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett erőszakot megakadályozzák, megelőzzék. Én nagyon szívesen elküldöm mindenkinek azt a dokumentumot, amely felsorolja azokat az eseteket, azokat a helyzeteket, amelyek hozzám tartoznak, amelyekkel foglalkozom. Húsz ilyenről van szó. Nem csak az ilyenfajta együttműködésre van szükség közöttünk, hanem arra is, hogy a fellépésünk kiegészítse egymást. Lehet, hogy ugye az önök delegációja a Fülöp-szigetekre utazik hamarosan, erről van most szó. Mi is foglalkozunk a Fülöp-szigetekkel, de miért nem működtünk együtt, miért nem adjuk át a mi eddigi tapasztalatainkat, tudásunkat önöknek? Miért nem tájékoztatnak önök bennünket az öntapasztalataikról, amikor mi megyünk el a helyszínre miért nem segítjük egymást. Tehát szerintem ezért igenis felelősek vagyunk. Én hiszek abban, hogy együttműködve az erőforrásokkal sokból sokkal többet lehet kihozni. És abban is hiszek, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy mit kezdünk a társadalmainkkal. Többet kellene erről beszélni, és több információt kellene kicserélnünk egymás között. Tehát valóban én ezt kérem, az erőforrásainkat egy kicsit most megtépeztek, Tudom, hogy az Európai Unió erőforrásai is megtépázódtak, de azt kell mondjam, hogy nagyon aggódom, mert nálunk például most az a helyzet, hogy azon posztok nagy részét, amelyek a békefenntartó missziókra jöttek létre, lehet, hogy elveszik. És itt pedig vannak igen magas beosztású gyermekvédelmi szakértők. Ugye mindenütt most átszervezések vannak, költségmegtakarítás, hatékonyság növelés és így tovább. És gyakorlatilag mindent átcímkéztek, átkategorizáltak, még az ENSZ-ben is, mint emberjogi poszt, de a gyermekvédelmi szempontokat, illetve ezeket a ezt a szaktudást nem feltétlen vették figyelembe. Bizonyos tagállamok nyomást gyakorolnak abba az irányba, hogy az ENSZ erőforrásait még inkább csökkentsék az ilyen missziókban, tehát az is lehet, hogy még több posztot vesznek el, szüntetnek meg és hogyha a meglévő régi posztokat próbálják felhasználni, ahol az emberi jogokkal is foglalkoznak, és oda csapják a gyerekvédelmi szempontokat, akkor lehet, hogy egy tolvanással az összes gyermekjogi szakértőt elküldik. Én mindenkitől azt kérem, hogy legyen nagyon óvatos, figyelje az eseményeket, és készüljünk fel, hogyha ez valóban megtörténik, hogy a békefenntartó missziókon a gyermekvédelmi szakértőket tényleg megszüntetik egy tolvonással, nem lesznek ott jelen, akkor ki kell használni azt, el Szomáliában, különböző más országokban is van jelenlét, mondjuk az EU-nak, az ENSZ-nek van még jelenléte, képviselete, akkor ott meg kell őrizni, én készen állok arra, hogy ezt ezért küzdjek, hogy ott megjelen, megmaradjanak a gyermekvédelmi szakértők. Őszintén szóval engem az se érdekel, hogyha nekem kell őket kifizetnem, de nagy szükség van rájuk, és kérem, hogy a gyermekvédelmi szempontokat mindig tartsák észben, ez, ez a jövő számára is elengedhetetlen szükség van ezekre a szakértőkre, és minden egyes műveletben ott kell, hogy legyenek. Minden fegyveres konfliktus esetén rögtön az elejétől kezdve minden szinten figyelembe kell venni a gyermekek szempontjait. Tehát ez volt a kérésünk önökhöz, és most pedig megpróbálom a tőlem telhető legjobban megválaszolni a kérdéseket. Azt hiszem az egyikük talán említette, hogy ugye ez egy egész rendszer, tehát mindent egyben kell nézni, hogy a konfliktus megelőzésétől az integrációig, a konfliktus utáni helyzetig. Egy rendszer, egy kör, és ebben a sorban sok szereplő van, viszont egy valamit nem teszünk meg, hogy nem köztjük össze ezeket a kapcsolatokat, nem teremtjük meg a kapcsolatokat, és így nem teremtünk átfogó egészet pedig szükség van arra, hogy az integrációra, a visszaintegrációra is kitérjünk, hogy ezt már rögtön megbeszéljük. Az első kérdés ugye az volt, hogy mit lehet az integrációval kapcsolatban tenni, és én azt mondanám, hogy persze elméleti munkát is szeretnék végezni, tehát, hogy az eddig levont tanulságokat és jó gyakorlatokat mindenképpen használjuk fel a tagállamokkal, olyan szervezetekkel, mint önök, és így tovább is álljunk elő valami fajta képlettel, valami fajta megoldásra. De hadd mondjam meg, hogy mi történik a gyakorlatban. A Közép-Afrikai Köztársaságban a helyi partnereinkkel, ugye tudják a regionális koordinátorok, az UNICEF és a békefenntartó erők, segítségével, tehát ővelük együttműködve sikerült 9500 gyermek leszerelését elérni. Pénz viszont csak arra volt, hogy a 9500 gyerekből a felét felének az integrálódását segítsük, a visszaintegrálását, a többiekére pedig nem volt pénz. És mi lett ennek az eredménye? Ezek a gyerekek visszamentek a fegyveres csoportokhoz, és újra felajánlották a szolgálataikat ezeknek a fegyveres csoportoknak, mert őszintén szóval hát ez a megélhetésük. 1600 dollárba kerül egy gyerek integrációja, visszaintegrálása a társadalomba, és 4500 gyerek integrálására, visszaintegrálására nem volt pénz. És hogyha belegondolunk abba, a közép-afrikai köztársasággal senki nem törődik, senki nem beszél erről. Tehát fel kell hívni erre a figyelmet. Újra a figyelem középpontjába kell állítani ezt a témát. Október 20-án nekem az a szándékom, hogy igenis oda cipeljem a gyermekvédelmi szakértőimet, kirángassak mindenkit az autóból, és tessék, menjünk oda, és ezt lássák, és beszéljük meg és a biztonsági tanács éves jelentésében is legyen ez, de szerintem az ilyenfajta programokon kell többet dolgozni. Muszáj, hogy tudjuk ezeket az információkat, tudnunk kell, hogy mi mibe kerül, és hogy hogyan oldhatjuk ezt meg. Elméleti szempontból viszont az is nagyon fontos, hogy tényleg leüljünk, és tényleg végig rágjuk, hogy mi hogyan néz ki, hogy értsük a helyzetet. Az erőszakos hozzáállás az egyik aggály volt, amelyet felvetettek itt a képviselők, és hogy mire van szükség globális szinten, amikor ezt a témát kezeljük. E tekintetben, hát hogy is mondjam, elvileg diplomata vagyok, de nagyon közvetlen vagyok, és nagyon nyíltan szoktam fogalmazni, és önökkel is így szeretnék fogalmazni, mert igaziból nincs időnk. Lejárt az időnk már. Nincs idő arra, hogy kerülgessük a forrókását, és mindenféle tiszteletköröket róljunk le. A lényegre kell, hogy térjünk. Én 22 évvel ezelőtt, amikor Dél-Afrikában éltem, kezdtem a gyerekekkel foglalkozni, akik a fegyveres konfliktusokban részt vettek. Én a leszerelés témájában voltam szakértő, és abban segítettem, hogy jogilag kötelező érvényű megállapodásokat tárgyaljunk ki, amelyek eredményeképpen megszűnik a kisebb kaliberű tűzfegyverek illegális kereskedelme, és így tovább. És én azt szeretném hogy értsék, van is célom azzal, hogy ezt mondom, hogy ezt meghallgassák. Egy brit hölgy bejött az irodámba Dél-Afrikában, ő a British Airways nyugdíjban ment stewardesse volt, utas kísérője. Az egész életét egyedül élte le, soha nem ment férhez, nem voltak gyerekei, és úgy döntött, hogy a nyugdíjas éveit Dél-Afrikában fogja eltölteni. A nyugdíját használta fel arra, hogy a gyermeklányokon, a kislányokon segítsen, akiket Ugandában soroztak be a hadseregbe. És elment a helyi közösségekhez, hogy ne bélyegezzék meg ezeket a lányokat. Gyakorlatilag 20 éves korukban is még megbélyegezték ezeket a lányokat. Amikor elrabolták őket gyerekként, és besorozták őket erőszakkal ezekbe a fegyveres csoportokba, az nem az ő hibájuk volt, de még 20 éves korukban is ennek a következményeivel éltek. Tehát ez a hölgy egyedül végezte ezt a munkát, hogy segítse ezeknek a gyerekeknek a visszailleszkedését. Ő eljött hozzám, és azt mondta, hogy én még be sem fejeztem soha a középiskolát, önnek egyetemi diplomája van, és szeretném felhívni az ön figyelmét erre a problémára, mert engem senki nem hallgat meg, mert én csak egy nyugalmazott utaskísérő vagyok, egy nyugdíjas utaskísérő vagyok, és ezért rám nem figyelnek. De ha ön mondja ezt, akkor önt meghallgatják. És én akkor adtam neki egy irodát, egy számítógépet, hogy uh, írhasson egy könyvet, hogy írhasson cikkeket, leveleket, jelentéseket, hogy elutazhasson Ugandába, és kiváló munkát végzett, utána pedig ö, rákos lett, és három hónap alatt ö, meghalt, de él, meg ö, tudta élni még azt a tapasztalatot, azt az örömöt, hogy a kezébe foghatta a könyvet, amit megírt, és láthatta a munkájának az eredményét. Én ott voltam a hospice szolgálatnál, ott ültem mellette, az utolsó óráiban, és ő megszorította a kezemet, azt mondta, Virginia, ráthagyom a gyermekeimet, vigyázz rájuk, ráthagyom ezeket a gyerekeket. És én a leszereléssel foglalkoztam, és adódott egy lehetőségem, hogy megtegyem ezt. De miért mondom mindezt el önöknek? Azért, mert minden az emberek szolidaritásáról szól. Az, hogy egy magán személy, az, hogy egy ember ben tudatosul valami, és rádöbben arra, hogy csak akkor tudjuk megoldani nem csak a gyermekkatonák visszaintegrálását a társadalomba, vagy az erőszak áldozatainak a segítését, hanem rengeteg minden mást is. Ma reggel megérkeztem a repülőtérre, és csak azt láttam, hogy katonák gépfegyverekkel állnak minden sarkon. Tudják, hogy miről beszélek. Olyan társadalomra van szükségünk, amelyben a szolidaritás megnyilvánul, és nem csak a tragédiák sorakoznak egymás után. Lehet, hogy ez egy kicsit bután hangzik, de a, az emberek ben tudatosítani kell azt, hogy mi a civilizáció, mi a civilizált magatartás, emberi magatartás. Amikor azt kérdezik tőlem, hogy mit lehet tenni, és hogy mire van szükség, én erre a következőket mondom. Regionális megközelítésre van szükség. Én megígértem, és ezt meg is fogom tenni, hogy regionális programokat fogok, -e, programokat fogok kidolgozni, és még a regionális szint alatt is ilyen programokat fogok kidolgozni. Minden egyes érintett államba elutazom, a szomszédos országokat is, arra fogom ösztönözni, hogy ne csak jogilag kötelező érvényű egyezményeket kössenek, hanem közös nyilatkozatokat, megállapodásokat arról, hogy hogyan lehet megakadályozni, megelőzni e, ezt a jelenséget és a régióban élő gyermekek protek- védelmére is odafigyelek, mert a gyerekek az áldozatok. 18 20-22 éves fiúkról beszélek én most, de hogyha az ISIS-t említem, eh, a Boko Haramot, a Hatchababot, az Ásababot, akkor nagyon-nagyon aggasztó az, ami történik, mert azt látjuk, hogy a gyermekeket használjuk fel, tehát egyszerre áldozatok a gyerekek, de ők is másokból áldozatokat eh, teremtenek. Tehát nagyon fontos a társadalmakban ezt a problémát megoldani mert komoly kockázattal nézünk szemben, hogyha mi gyakorlatilag magunkra, magukra hagyjuk őket, nem foglalkozunk az erőszakkal, a, ezekkel a gyerekekkel, az ő családjukkal, akik mindenfajta terrorista támadások áldozatai, akkor komoly gondok lesznek. Nagyon oda kell figyelnünk. És a gyermekek újraintegrálására, és hogyan lehet kitörölni az erőszakot belőlük. Csak a társadalom tudja ezt megtenni, csak a társadalom tudja ezt a bélyeget levenni róluk. Tehát olyan ö, rendszerre van szükség, amely jogi segítséget is nyújt a gyermekeknek a saját hazájukban. Tehát a, régi, a regionális szint alatt is fel kell, hogy lépjünk. És ez azt jelenti, hogy a helyi nyelven a helyi embereknek ezt megfogalmazzuk, elérjük a gyermekek integrálását. Az ECOWAS-ban, Afrikában mindenütt szükség van erre, Latin Amerikában, teljesen mindegy, hogy mit említek, az EU-ban is szükség van a jogsegélyre. A jogi segítségen kívül társadalmi és pszichológiai segítségnyújtásra is szükség van. Azt kell elérni mindenek felett, hogy megértsék az emberek, hogy miről szól itt a probléma. Itt nem csak a, egy tucat gyerekről van szó. Nagyon sok országban, ahol dolgozom, a lakosság legnagyobb része 24 év alatti. Ezt nem szabad elfelejtenünk. És amikor arról beszélünk, hogy a világban milyen konfliktusok vannak, hát nagyon sok ez. 250 millió embert érintenek csak jelenleg a Földön a háborús konfliktusok, és közülük nagyon sok gyermek. És rengeteg lehetőségük megszűnik az oktatástól kezdve másokig minden összefügg mindennel. Amit én az ENSZ képviseletében meg tudok tenni, összefügg azzal, amit önök tesznek az EU képviseletében. Nem feltétlen több erőforrásra van szükség szerintem, hanem komolyabb stratégiai gondolkodásra és közös megközelítésekre egy közös problémával szemben. Úgyhogy én nekem komoly reményeim vannak a tekintetben, hogy igenis van válasz erre a problémára, a kulcsa a helyi régióban, illetve a régió alatti szinteken rejlik csak az érintetteket kell leültetni együtt egy asztalhoz. Amikor ö, elkezdtem dolgozni, akkor elmentem a főtit, az ENSZ főtitkárhoz, és egy órát tárgyaltunk. Ő a konfliktus megelőzést helyezte az ENSZ napirendjének egyik legfontosabb prioritásaként a lista élére az elkövetkezendő öt évre. Megkérdezte tőlem is, hogy milyen prioritásaim vannak és persze nyilván felsorolhatnánk az elszámoltathatóságot, és így tovább, de amit én látok, hogy a a mi szolgálatunk a jelentéseivel, és így tovább elszámoltatható, ez is nagyon fontos, de a lista nem csak bennünket kelljen, hogy szolgáljon, hanem másokat is, másoknak is hasznos, mert önök is ugyanazokkal a konfliktusokkal foglalkoznak, mint mi. Tehát osszuk meg egymással az információkat, hiszen az aggályokon is osztozunk. De ez az elszámoltathatóság, ez nem elegendő. Meg kell előzni a, ezt a, ennek a jelenségnek a kialakulását. Én mit tettem? A jelentésnek a struktúráját egy kicsit átalakítottam. Mindenfajta jogsértésről beszámolunk. A legtöbb az ugye fegyveres csoportok által elkövetett, kevés a, a kormány, az 52 szereplőből csak 7 kormányról van szó. A legtöbb, az 52-ből fegyveres csoport, aki elköveti ezeket a dolgokat. És lehet látni, hogy a kormányok hogyan járnak el azok, akik szerepelnek a listán, és évente megkettőződik az áldozataik száma, tehát a gyerekek száma, azok szinte terrorista csoportok mindannyian. Ha megnézzük a Boko Haramot, akkor például itt ez látszik, az összes jogsértés látszik, de a gyerek áldozatok száma évről évre megduplázódik. Tehát sürgősen el kell gondolkodni, hogy mit tehetünk ezzel ellen. Ami pedig a kormányokat illeti, elengedhetetlen, hogy a, a társadalom részvételét hogyan erősítsék a megoldásban. Sokat beszéltünk erről a főtitkárral is, tehát hogy a megelőzést beépítsük egy jelentésbe, az relatíve könnyű, az érintett tagállamokkal, amelyek szerepelnek a listán, szintén ö, meg kell ezt beszélni. És hogy ne csak azért lépjenek, hogy elkerüljék azt, hogy fölkerüljenek a listára, Jemenben is voltak támadások, utána megint voltak támadások, nem lehetett hozzáférni ugye humanitárius segítségnyújtáshoz, a gyerekek sajnos nem jutottak ehhez hozzá, és így tovább. Az én jelentésem az előző év decemberével ugye lezárul. Ezt érteni kell, viszont ezt tudniuk kell, viszont minden három hónapban van egy negyedéves jelentés arról, hogy mi történik. De a dolgok egy része decemberrel ugye lezárul. Tehát ne számítsanak arra, hogy olyan konkrét jogsértések, amelyek idén megtörténnek, a most megjelenő jelentésben lesznek, mert ezek majd a jövő évben elkészülő jelentésben lesznek. Persze ez elegendő, nem elegendő nyilván, de sokkal inkább aktívan kell, hogy mindenki fellépjen. Most legalább ebben a jelentésben lesz egy olyan fejezet, ami felhívja a figyelmet arra a kérdésre, ami komoly aggály, és így én rögtön közvetlenül kapcsolatba tudok lépni azzal a féllel, aki megsérti a szabályokat. Szerintem ez működni fog. Legalább arra, hogy felhívjuk a figyelmet, és rögtön leállítsuk az erőszakot még az elején. Nyilván semmifajta képességet, egyéb képességet ez nem befolyásol, hogyha egy gyermek bármilyen erőszakot elszenvedett amit szerepel a jelentésemben, az benne fog maradni, és nyilván érdemes, van is ok rá, fontos is, hogy felsoroljuk. De közben rengeteg más helyzet alakul ki, folyamatosan jönnek az újabb és újabb helyzetek, amelyekre figyelmet kell fordítani. Korábban ezt nem tudtuk megtenni, most én beépítem ezt a szakaszt is a jelentésbe, aminek eredményeként azonnal fel lehet venni az aggályokat ide a listába. Tehát szerintem ezt együtt meg tudjuk oldani, és nagyon várom az eszmecserét az Európai Külügyi Szolgálattal is. Úgyhogy a lényeg az az, hogy működjünk együtt. Grazie, grazie davvero per le cose che... Nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és a meghívást is köszönöm, illetve ezt a felhívást az együttműködésre hogy együtt oldjuk meg ezt a nagyon bonyolult és nagyon nehéz kérdést. New Yorkban van ugye rendezvunk, ott fogunk találkozni nem sokára, néhány hónap múlva. Köszönöm. Sì, a New York.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 Bene, possiamo iniziare questo secondo scambio di... Megkezdjük a második eszmecserénket. Jedris Gyazairi úr van itt körünkben, aki az ENSZ külön előadója az egyoldalú kényszerítő intézkedések hatása az emberi jogokra, ezzel a témával foglalkozik. Először is köszöntöm, és megköszönöm, hogy eljött hozzánk. Őt nevezték ki tehát ennek a témának a külön előadójává az Emberi Jogi Tanács 21. ülésszakán, és 2015-ben kezdte meg a munkáját. Zajlik az eszmecsere a harmadik országokkal szemben alkalmazott szankciókkal kapcsolatban és az emberi jogsértésekkel kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy ezek javítják vagy rontják a helyzetet, ezek a szankciók. 2014. szeptember 26-án az Emberi Jogi Tanács elfogadott intézkedéseket, egyoldalú intézkedéseket, és az a határozatban kiemelik, hogy az ilyen egyoldalú kényszerítő intézkedések nem felelnek meg a nemzetközi jognak, illetve azoknak a szabályoknak sem, amely az államok közötti békés kapcsolat fenntartást kiírását írják elő. Humanitárius szempontból is nagyon komoly agályokra ad okot ez a probléma. A így megnyitott eszmecseré követően rögtön át is adom önnek a szót, hogy 10 percben megtartsa a bevezetőjét, utána pedig átadom majd a képviselőknek a szót, megjegyzésekre, kérdésekre parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek eh, díszes társaságban, és előadhatom eh, kis előadásomat a, eh, az emberi jogokra gyakorolt negatív hatásáról azoknak az egyoldalú kényszerítő intézkedéseknek, amelyek amelyeket néha hoznak. Államok ennek a témának vagyok a külön raportőre. Egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely rendkívül érzékeny politikailag, ugyanakkor én megpróbálok a közös dolgokra koncentrálni, vagy a közös célra koncentrálni, megkímélni az ártatlanokat azoktól a káros hatásoktól, amelyek a bizonyos szankciókból fakadhatnak, amelyeket azért hoznak, hogy egy más országot vagy országcsoportot valamire rábírjanak. Az alapelv az az, hogy egy civilt nem szabadna büntetni a, az országának, illetve a kormányának tetteiért. Nagyon nehéz eh, felmérni a problémának a nagyságát, mert nincsen központi regiszter, és én pedig azt mondom, hogy kéne, hogy legyen eh, az ENSZ szintjén mindazon intézkedéseknek, amelyeket államok vagy államcsoportok hoztak, és más államokat céloznak meg velük. Tehát eh, én azt gondolom, hogy egy nagyon nehezen eh, átlátható helyzetről van szó. A, amit én látok, abból elmondható, hogy az emberiség egyharmada olyan országban él, amelyekkel szemben vannak az ENSZ által egyoldalú kényszerítő intézkedéseknek nevezett intézkedések az EU-ban ezt autonóm, restriktív intézkedéseknek hívják, de alapvetően ugyanarról van szó. Tehát ez nem egy marginális probléma, hanem egy nagyon komoly probléma. Az ENSZ tagjainak többsége és egy fontos kisebbség állít szembe E, amely szankciókat alkalmaz a többséggel szemben. A többség azt mondja, hogy az egyetlen e, törvényes szankció az olyan szankció, amit az ENSZ karta alapján a biztonsági tanács hoz. A kisebbség azt mondja, hogy ez így kéne, hogy legyen, de mivel egyes hatalmaknak vétója van a biztonsági tanácsban, néha saját autonóm korlátozó intézkedéseket kell hoznunk, és az EU is így gondolja. Tehát a biztonsági tanácson kívül, eh, amely hozhat eh, szankciókat, és ez közismert, van még egy sor más autonóm vagy egyoldalú kényszerítő intézkedés, amelyet egy sor ország hozhat meg, mégpedig más és más kritériumok alapján lehetnek alapvető biztonsági aggályok, ami érthető is, tehát hogyha egy közvetlen biztonsági veszély, veszély fenyeget egy országot, akkor nyilván minden eszköz felhasználható, beleértve ezeket is, vagy adott esetben emberi jogi aggodalmai vannak ezeknek az országoknak, és ezért vezetnek be ilyen intézkedéseket, minden országnak védelmezni kellene az emberi jogokat, nem csak az EU-nak vagy másnak. Erre egyébként mandátuma csak az ENSZ-nek van, hogy emberi jogi szempontból fellépjen. Ugyanakkor vannak olyan esetek, például Kongóra tudok utalni, ahol az EU megfelelő szankciókat alkalmaz a, egy embercsoport ellen. Tehát, hogyha megnézzük az egyes eseteket, akkor adott esetekben lehet nagyon jól felfogott indoka annak, hogy bevezették ezeket az intézkedéseket, de ha globálisan nézzük ezeket az ügyeket, akkor már megkérdőjelezhetőek. Ezért is van ez a megosztottság azok között, akik úgy gondolják, hogy minden ilyen szankciót az ENSZ biztonsági tanácsán keresztül kell kihirdetni, mi másfelől pedig azon országcsoportok között, amelyek úgy gondolják, hogy bizonyos esetekben máshogy is lehet. Én nem akarok állást foglalni. Az egyik ugye a többsége az ENSZ közgyűlésnek, a másik pedig a hatalommal rendelkező kisebbség, amely ténylegesen meg is lépheti azt, amit akar. Mi megpróbálunk próbálunk megpróbálunk ebben az ügyben eljárni, különös tekintettel az emberi jogi aggodalmakra, amelyeket hangoztatunk. A szankció bevezetése az ne eredményezzen több emberi jogi jogsértést a célcsoportban, mint azok a jogsértések, amelyekre a szankció válasz. Az én csapatom tavaly megpróbált megoldást találni a Szudánra kivetett, 20 éve kivetett amerikai szankciók ügyében, és szép lassan elértük, hogy ezeket a szankciókat oldják fel. Ezt leginkább úgy értük el, hogy konkrét bizonyítékot adtunk az amerikaiaknak, hogy, amely azt mutatta, hogy a blokádból eredő emberi jogi jogsértések eh, halált és szenvedést okoznak az ártatlanok körében, mégpedig sokkal nagyobb számút, mint azok a jogsértések, amelyeket a hibásan eljáró szudáni kormány hoz. Eh, nem lehet tehát az emberi jogi jogsértések ellen fellépni úgy, hogy a fellépés eredménye még több emberi jogi jogsértés. Tehát egyes esetekben, egyes eseteknek meg lehet az indoka, de mi globális megközelítést alkalmazunk, és az EU esetében azért el kell ismerni, hogy noha a, az autonóm korlátozó intézkedések eh, iránt érzett eh, elégedetlenség, ami elvi elégedetlenség, mivel itt nem az ENSZ karta alapján történnek a lépések, mégis elismerjük, hogy eh, itt az EU-ban van eljárás arra, hogy felülvizsgálják a szankciók hatását minden hat hónapban vagy minden évben, és ez a felülvizsgálat lehetővé teszi azt, hogy a helyzethez igazítsák a szankciókat. Más esetekben vannak olyan szankciók, amelyek 50 évig nem mozdultak, 50 évig életben voltak. Ugye Kubában, öt, Kubával szemben 50 évig voltak szankciók, noha a kubai helyzet ez alatt jelentősen változott, és az imént említettem Szudánt, ahol 20 éve voltak szankciók annak ellenére, hogy az EU-nak van időszakos felülvizsgálati és szankciók igazítási mechanizmusa, egy eljárása arra vonatkozóan is, hogy felléphessenek azok az emberek, akik tévesen e, kerültek szankciós listára, akik elmehetnek az Európai Bíróságra adott esetben, noha nyilván e, kétszer megfontolja a bíróság, hogy egy tanács által jóváhagyott ügybe beleavatkozzon, e, de vannak e, olyan enyhítő intézkedések, fellépések, amelyeket az EU elfogadott, és amelyek más szankció kiszabó országokban nem léteznek. Az EU állást foglal a hazai törvények területen kívülisége ellen e, elvi állást foglal. E, az EU azt mondta, hogy nem fog a szankciók körében elvárni a területen kívüli végrehajtást, ugyanakkor nem értenek egyet azzal sem, hogy más szankcionáló országok elvárják az ő belső jogszabályaik területen kívüli alkalmazását, akár Európában is. Tehát elég sok mindent el lehet itt ismerni az Európai Unió programjával kapcsolatban, és egyre inkább el lehet ismerni azt is, hogy a szankciókat nem csak közvetlen biztonsági veszélyben, vagy nagy mértékű emberi jogi jogsértések idején lehet kiszabni. Itt akkor most le is állnék vége a 10 perces előadásomnak, és akkor most várom a kérdéseket. Grazie. Köszönöm szépen. A képviselőknek adom tehát tehát a szót, Barbara Lochbírrel tessék. So thank you very much. I'm not a lawyer. Köszönöm szépen, nem vagyok jogász, tehát lehet, hogy nem mindent értettem tökéletesen. Ami, ön, amit ön felvázolt, az egy sikertörténet, tehát igazából Szudánnal szemben sikerült az USA szankciókat visszavonni. Úgy, mint emberi jogi szakértő, én úgy vélem, hogy jobb lett volna, hogyha fokozatosan szüntetik meg Szudánnal szemben a szankciókat, vagy akár 2014 esetében, 2004-ben, Myanmarban, jobb lett volna, hogyha nem azonnal szüntetik be a szankciókat annak érdekében, hogy a kormányra gyakoroljanak inkább nyomást, hogy jobban megvegyék az emberi jogokat. Tudnál valamit erről mondani? Szudán esetében és nincs már szankció, de a szudáni kormány nem igazán javította az emberi jogi fellépését az országon belül. A szankciók megszüntetésével lehetett, vagy a fokozatos megszüntetésével lehetett volna egy kis nyomást gyakorolni. Másik dolog, léteznek EU irányítások a korlátozó intézkedéseket illetően. Nem tudom, hogy ő meg tudja ezt válaszolni, vagy valaki a külügyi szolgálattól. Ezek az iránymutatások azt mondják ki, hogy az EU és tagállamai aktívan és szisztematikusan kommunikálnak az EU szankciókról, beleértve az adott országot és népességét, és hogy lehet ezt megtenni? Hogyan, hogyan történik ez? Lehet, hogy ez a, az EU-nak szent kérdésem. Hogyan ehhez hozzájárulnunk parlamenti képviselőként? Jó. Köszönöm szépen. So, uh, David Kia. Most meghallgatnám David Kiát, aki az LKS képviseletében van itt. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy korábban már egy hosszabb ülésünk volt ma a külön jelentéstevővel. Nagyon fontos az, hogy rendszeres párbeszédben maradjunk, és ezt még cseréljünk erről a politikai területről. Hadd ragadjam meg az alkalmat arra, hogy hangsúlyozzam azt, hogy mi is az Európai Unió pozíciója a szankciókkal, illetve az autonóm szankciókkal kapcsolatban. Ami a szankciókat illeti, mi ezt nem az elsődleges megoldásnak tekintjük, hanem ez egy része egy, egy elfogó megközelítésnek, amelyel az EU-ra irányuló fenyegetéseket próbáljuk leküzdeni, például fegyverkereskedelem, vagy megsértése a nemzetközi jogoknak. Persze mindig is az ENSZ-en keresztül járunk el, hiszen az ENSZ-nek nagy hatása van minden ENSZI tagállamra, mi nem gondoljuk úgy, hogy ezek a korlátozó intézkedések az Európai Unió részéről megsértenék az, Euró, az a nemzetközi jogot, vagy az emberi jogokat. Az EU az ensz együtt egy célzott szankciópolitikát alakított ki, főként az első iraki háború tapasztalatai alapján. Derogáció, kivételek is vannak emberi jogi szempontból, amelyek hasonlóak, illetve még nagy vonalúbbak, mint amit az ENSZ nyújt, például ez az élelmiszerellátásra, a humanitárius segítségnyújtásra, a gyógyszerellátásra vonatkozik. Minden esetben természetesen felül kell vizsgálnunk, és biztosítanunk kell azt, hogy a szankcióink elérik azt a célt, amit szolgálni kívánnak, és ezek nem járnak semmilyen nem várt hatással. Ahogy azt az előadó, is elmondta, ezt úgy lehet megtenni, hogyha felvizsgáljuk rendszeresen az Európai Unió kényszerítő intézkedéseit. Ezt különböző módon lehet megtenni, megadjuk a lehetőséget azok számára, akikre irányulnak ezek az intézkedések, hogy ezeket eh, megkérdelezzék, megelőzzék. Másrésztről meg kell vizsgálnunk annak a hatását, hogy ez a fajta intézkedés milyen hatással jár a helyszínen, beleértve a nem kívánt hatásokat. Például tavaly az Iriával szembeni szankciók esetében egyértelművé vált a humanitárius szervezetek elmondása alapján, hogy bizonyos helyeken gond volt az üzemanyag beszerzésével, és így ezen elgondolkodtuk, megváltoztattuk a szabályozást annak érdekében, hogy a humanitárius szervezetek képesek legyenek eh, benzint vásárolni a hatóságoktól bizonyos különleges helyzetekben. Azok a kérdések, amelyek felmerültek, azok kapcsán elmondhatom, hogy nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk egyértelműen a politikákról, a szankciókról, hiszen a szankciók célja az az, hogy megváltoztassák az adott ország politikáját, úgy kommunikálunk, hogy általában is kommunikálunk a külpolitikai kérdésekben, vagyis a partnerekkel párbeszédet folytatunk, a civil, társadalmok, civil társadalommal párbeszédet folytatunk, a hatóságokkal is, de a nemzetközi szervezetekkel is. Köszönöm. Sorry. Uh, Elnézést, hogy már megint hozzászólok de a kollégám emlékeztetett egy dologra. Az Európai Parlamentben néhány, sőt, most is van egy vita arról, hogy eh, nem kellene erőltetni ezt a Magnitsky listát, talán ismeri ezt a kifejezést. Ez egyfajta szankció. Nagyon gyakran az itteni kollégák ezt erőltetnék, és általában az USA példát kívánják követni. Ön mit gondol a Magnitsky listáról, az ehhez hasonló politikákról? A másik kérdés az, hogy a szankciókon kívül mik léteznek, még például, ha valakinek az vagyonát befagyasztjuk, nem adunk útlevet neki, milyen lehetőségek vannak még? Oddio, io adesso nel seguire l'esempio statunitense Én a, azt a példát fogom követni, hogy az USA példáját követően ugye ezért óvatosságra intenék, mert gyakorlatilag az összes szankciót újra bevezették, és valami fajta ellentmondás jön létre így. De most, hogy ezt elmondom, azért azt is hozzá kell tenni, Csazari úr hogy nagyon bonyolult ez az egyensúly. Mert ugye egyfelől megvan arra a szándék, hogy szankciókat alkalmazzanak olyanokkal szemben, akik a nemzetközi jogot megsértik. Viszont ugyanakkor, hogyha a szankciókat bevezetik, akkor nagyon sok ezek közül a civil társadalmat érinti, és aztán objektív módon is problémát okoz ez, tehát még az emberi jogok esetében is. Tehát a lehető leghelyesebb, legjobb egyensúlyt kell mindig megtalálni, és érdemes ugye országról országra azért figyelembe venni a helyzet sajátosságait, és ezt szerettem volna, erre szerettem volna rákérdezni, hogy az ENSZ külön jelen előadójaként mi erről a véleménye, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Sorrendben fogok haladni. Az USA szankciók Szudán ellen. Ezek hosszas tárgyalások tárgyát képezték. nem lehetett azt mondani, hogy egyik oldalán álltak a jó fiúk, másikon a rosszak, de azáltal, hogy megpróbáltunk a kollégámmal együtt fellépni, volt egy külön megbízott Szudán esetében az emberjogi politikára vonatkozólag ketten dolgoztunk egy csapatban, a szudáni hatóságokkal megpróbáltunk együtt dolgozni, és megpróbáltunk olyan fajta intézkedéseket elérni, amelyek főként az USA aggájait próbálták megválaszolni, és közlen kapcsolat volt a két ország között, ezt próbáltuk elősegíteni. A szudáni külügyminiszter is ellátogatott Washingtonba. Ez egy nagyon hosszú, jól átgondolt folyamat volt. Akkoriban senki nem beszélt erről. Hogyha zajlana ez a folyamat, akkor nem beszélhetnék erről. De most már lezárult ez a folyamat. Nem tökéletes ez, és ahogy ön is mondta, vannak gondok, és egy független szakértő Szudannak kapcsolatban azt mondta, hogy még mindig vannak aggályok, de nagy szükség volt arra, hogy intézkedni lehessen, amely életeket lehet megmenteni, és emiatt azonnal kellett cselekedni, és bizonyára, hogyha tudták volna azt önök, hogy mennyire szenvedtek a legsérülékenyebb emberek Szudánban, és ha láttak volna azt, amit én láttam ott, az elit viszont hasznot húzott a fekete piac működéséből. És egy ilyenfajta blokkád létezik, akkor mindig vannak olyanok, akik ezt kihasználják, és ebből pénzt e, tudnak szerezni. A miniszterek, a hivatalnokok, semmi gondjuk nem volt nekik, de én láttam kórházban lévő embereket, akik rákosok voltak és meghaltak, mert eh, a várólista annyira hosszú volt, a General Electric gépek, amelyekkel um, sugárterápiát adtak, ezek nem működtek, nem voltak már hozzá um, semmilyen fajta alkatrészek. 20 négy órát nem tudott dolgozni, mert le kellett ülni ezeknek a gépeknek, 8 órát voltak csak képesek dolgozni, dolgozni, működni. Tehát egy amerikai cég megvásárolt egy Dán céget, amely inzulint vás, előállít, és ezért Szudán nem tudott inzulint szerezni a cukorbeteg eh, pacienseknek. Szudán volt az egyetlen olyan ország a világon, ahol az emberek a diabétesz miatt haltak meg. Tehát sürgős fellépésre volt szükség, Washingtonban igazából rájöttek arra, hogyha fenntartják ezeket az intézkedéseket, akkor ennek az ára sokkal nagyobb lesz emberi szempontból, mint amennyi hasznot elér. Tehát volt előrelépés, nem tökéletes a helyzet most, de én örömmel hallottam azt, hogy a átmeneti csapat a korábbi állnak részéről, és azt mondta, hogy ez egy kielégítő eredmény volt. És nincs jelenleg igénye arra, hogy visszaállítsák ezeket a szankciókat. Az iránymutatások tekintetében én nem vagyok a legilletékesebb, Az iránymutatás, ilyen iránymutatások vannak az USA-ban, az előttem szóló elmondta azt, hogy senki nem gondolja úgy, hogy ezek a szankciók jók lennének. Ezek eléggé egyszerű eszközök, és nincsen eh, sebészi pontosság ezen szankciók alkalmazása során, és mindig is vannak nem akart következmények, és általában a legsérülékenyebbekre, a legkárosabbak ezek. Ahogy mondtam, ezek az iránymutatások használhatóak lennének talán az ENSZ-ben is egy magatartási kódexként, annak érdekében, hogy legalább csökkenteni lehessen a szankciók nem kívánatos hatását. Igaz az, hogy a célzott szankciók alkalmazása javulást jelent, főként, hogyha humanitárius delegációk is vannak ebben, ahogy azt a külügyi szolgálat képviselője is elmondta. Az én aggályom az az, hogyha egyéni szankciót alkalmazunk, blokkolják a bankszámláját, akkor az ország, az érintett ország közigazgatására nehezedik a teher, hogy ezt foganatosítsák, aki, és az célzott személy pedig elérheti eh, az, hogy ez ne történjen, ne történjen meg. Én attól tartok, hogy eh, ha időközben történik egy humanitárius eh, szükséghelyzet, akkor ez súlyosbíthatja a helyzetet. A humanitárius eh, kivételeket fel lehet venni, figyelem lehet venni ezeket a humanitárius eh, kivételeket, ezeket végre lehet eh, hajtani akkor, amikor a szankciót magát is eh, végrehajtják, és nem lesz szükségtelen szenvedés, nem lesznek olyan esetek, amikor szükség, amikor hirtelen kell fellépni. a jogállamiság kérdése és az egyéni intézkedések kérdése. Az EU mindenfajta módon megpróbálja összeegyeztetni a jogállamiságot az egyéni esetekkel, de ez nem egyszerű, mert eh, a jogállamiság azt jelenti, hogy nem büntet meg valakit, akit valami rosszat követett el, de viszont intézkedéseket kell tenni, védőintézkedéseket, például blokkolni kell egyének számláját, mert azt lehet sejteni, hogy valaki valamilyen fajta büntetet követ el. Néhány esetben, amikor tényleg azonnali a veszély, akkor ezt meg lehet tenni, de ha ezt megnyitjuk, ezt a fajta kivételt, akkor ezt lehet mindenfajta módon nyújtani, de a kérdés az, hogy mennyire, mert ezt ki lehet használni esetlegesen a jogállamiság ellen, hogy autoritás döntéseket támogassanak más régió esetlegesen precedesen használja ezt fel, de úgy, hogy azt már nem ugyanazok az elvek vezérlik, mint amit önök szerettek volna. A Magnitsky lista. Én nem igazán tudok a jogi előnyökről, hátrányokról beszélni. Csökkenteni lehet a szankciók káros hatásait az emberi jogi szempontból, és emiatt én megtartanám ezt a területet, amely már eléggé kiterjedt. Az intelligens szankciók esetében én nem gondolkodok úgy, ahogy ön. Én nem hiszem, vannak olyanok, amelyek károsabbak emberjogi szempontból, de mikor két rossz közül kell választani néha, akkor a kisebb rossz jobb, mint a nagyobb rossz. És amit az Európai Unió képviselője is elmondott, a külügyi szolgált képviselője is elmondott, az az, hogy nem igazán szeretik ezt a fajta szankciót választani. Ha valaki jogász háttérrel rendelkezik, az ismeri az államok jogi felelősségének cikkeit, ezt a közgyűlés fogadta el, és ezek meghatározzák azt, hogy mikor lehet ellenintézkedéseket alkalmazni. Lehetne azt mondani, hogy ezek a korlátozó intézkedések, ellenintézkedések egy valamilyen fajta formában, én azt javasolnám azoknak, akik ismerik ezt a fajta szabályozást, hogy nekünk legalább egyfajta célt kellene keresnünk, amik akkor szükség van ezekre az egyoldalú kényszerítő intézkedésekre. És ennek során figyelembe kell venni az államok felelősségére szóló cikkeket. Jelenleg ezeket azonban a bilaterális kapcsolatokra korlátozzák, de ki lehetne ezt szélesíteni, ez lehetne az EU-nak a közös pozíciója a jövőben, azon boldog napokban, amelyek majd egyszer elkövetkeznek remélhetőleg, amikor nem kell majd szankciókhoz folyamodnunk úgy, ahogy azt ma alkalmazzák. Köszönöm az elmondottakat. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm azokat az információkat, amelyeket a számunkra biztosít, biztosított. Hát ez az eszmecsere biztos vagyok benne, hogy nem zárul le itt, hanem még folytatódik, mert egy nagyon fontos problémáról van szó, amelyel a továbbiakban is szembe kell néznünk. Nagyon óvatosan, de továbbra is határozottan ugyanis szeretnénk az emberi jogok helyzetének a javítását elérni, és nem pedig azt, hogy korlátozzák ezeket a jogokat. Köszönöm szépen, most két perc szünetet tartunk, és folytatjuk a következő panel meghallgatásával a munkánkat. Barbara.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

Uh, colleagues, then we continue with our next item, an exchange of views. Köszönöm, akkor folytatjuk. Uh, uh, eszmecsere következik emberi jogi és demokrácia hálózattal, um, és egy felidős felülvizsgálata lesz az emberi jogi cselekvési tervnek. Pancieri úr is hamarosan visszajön. Az EU 2015-ben egy második generációs cselekvési tervet indított el, és ennek van most a félidős felülvizsgálata. Ezt a felülvizsgálatot egy munkaanyag formájában készítették el, konzultálva egyes államokkal, tagállamokkal, illetve a civil társadalommal. Itt vannak most a szakértők és a civil társadalmi képviselők, akik el fogják mondani nekünk, hogy milyen kritikus ajánlások születtek ebben a munkadokumentumban, és úgy tudom, hogy önöket a, be, behívta a külügyi szolgálat konzultációra, és önök mind brüsszeli bázisú civil szervezetek, de egy globális hálózat részei. Tehát az emberi jogi szervezetek teljes spektrumát lefedik, legyen szó egyfajta ügyjel foglalkozó szervezetről, vagy átfogó, az emberi jogok összességét átfogó ügyekkel foglalkozó szervezettől. Itt a Zalbizottságban nekünk is beszélnünk kell erről a félidős felülvizsgálatról. Szeretném akkor bemutatni Kersteni Kort, aki az Open Society European Policy Institute-tól jött, ön tagja a, az emberi jogi jogvédők trojkának, koordinátori szerepben, és Catherine de Dariam az Amnesty International-től, annak az EU-s irodájától. Meg Kortasszonyjal kezdünk, 8-10 perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy említette, én az emberi jogi és demokrácia hálózat nevében beszélek, ezek brüsszeli bázisú emberi jogi szervezetek vagyunk, 15-en, de vannak különböző irodáink és partnerszervezeteink gyakorlatilag mindenhol a világon. Köszönöm ezt a lehetőséget azt gondolom, hogy fontos, hogy eh, részei legyünk ennek a, ezeknek a párbeszédeknek. Két okból. Az első az, hogy eh, beszélhetünk a sürgető emberi jogi kérdésekről, másrészt viszont az ehhez hasonló ülések rámutatnak a civil társadalom függetlenségének fog, fontosságára, illetve az ilyen intézményekkel való együttműködés fontosságára. Ez különösen akkor fontos, amikor a civil társadalmat veszélyeztetik eh, az egész világon, és eh, beszorítják őket kisebb térbe. A civikus szervezet eh, monitorozza azt, hogy mennyi tere van a civil társadalmaknak, és azt mondta, ez a szervezet, hogy a világ lakosságának ki 3%-a él olyan területen, ahol teljesen szabad a civil társadalom szervezése, és 100 országnál is többen vannak problémák. Az EU-n belül is vannak olyan országok, ahol komoly visszalépések történtek, és az Európai Parlamenten belül is látunk aggasztó jelenségeket. Ezért is örülünk ennek a vitának, és ezért tartjuk ezt a párbeszédet kritikusnak és nagyon fontosnak. A, az emberi jogi cselekvési terv az egy nagyon jó átfogó keret és pont mindenki számára, aki az emberi jogokkal foglalkozik, a tagállamok számára, az EU számára, a civil társadalom számára, az Európai Parlament számára és más szereplők számára a bevezetése a cselekvési tervnek elismeri azt, hogy milyen komplex körülmények között kell működni, nagyon elterjedtek az emberi jogi jogsértések, ezek ellen még határozottabban kell az EU-nak fellépnie. Csökken a tere a civil társadalomnak, ez az egyik fő megjegyzése a jelentésnek, és eh, a helyi intézményekkel, parlamentekkel, emberi jogi mechanizmusokkal jobb kapcsolatot kell kialakítani. Ahhoz, hogy az ambíció megvalósuljon, a cselekvési terv végrehajtásáról időről időre beszélni kell és azt is azonosítani kell, hogy a közös együttműködés, közös végrehajtás szempontjából lehetséges az együttműködés. Itt most a félidős felülvizsgálatnál elmondhatjuk, hogy nincs elég információnk a végrehajtásról. Az információ, amit kapunk, az vagy onnan származik, azért áll rendelkezésre, mert bizonyos témákban közösen lépünk fel, vagy nagyon szorosan lépünk fel, vagy mert egyéb civil, civil társadalmi szervezetek monitorozták alaposan a megvalósulást, az összes fellépést azonban a civil társadalom az erejét, erejét meghaladja, hogy moratírozza az összes fellépést. A tízes eh, cselekvés az a civil társadalmat érintő károk eh, és veszélyek elleni fellépést tartalmazza. Örülünk annak, hogy van egy olyan része a cselekvési tervnek, amelyik a globális kihívásokat tükrözi. Ezzel a eh, ezzel a résszel az a probléma, hogy nagyon nyitott, nincsenek határidők, nincsenek benchmarkok. Tehát nagyon nehéz ezen a területen az eredményt értékelni, megnézni, hogy milyen tényleges lépések történtek, vagy hogy jó, dolog, jó irányba haladnak-e dolgok, vagy sem. Azt is tudjuk, hogy a polgári, illetve a civil társadalom tere az szerepel az országokról szóló különböző szakanyagokban, ezekhez azonban mi nem, érünk, nem, ért, nem férünk hozzá, e, és valószínűleg nem fednek le annyi országot, ahányban szükség lenne monitorozásra. Civil társadalmi szervezetként az egyik eszköz, ami rendelkezésünkre áll, az az, hogy megvizsgálhatjuk a nyilvános nyilatkozatokat. 2016-ban a hálózat e, a külügyi szolgálat és a delegációk nyilatkozatait monitorozta, eh, azokat a nyilatkozatokat, amelyek a civil társadalomnak rendelkezésre álló térről szóltak, és eh, használtuk azt az útmutatást, amit a korábbi évben alkalmaztunk, vagy dolgoztunk ki. 89 e, e, nyilatkozat volt 42 országból. E, korábban nem csináltunk ilyen monitorozást, de úgy gondoljuk, hogy itt valószínűleg nőtt az ebben a témában kiadott nyilatkozatok száma. Most ez lehet jó dolog és rossz dolog, és attól függ, hogy mit akarunk beleolvasni. A nyilatkozatok harmada az négy országgal kapcsolatos, Oroszországgal kapcsolatban 12, nyilatkozat volt Azerbajdzsánnal kapcsolatban, 6 Hondurasszal kapcsolatban 7 nyilatkozat, ami azt jelenti, hogy a többi országot jóval kevésbé vizsgálták meg. 46%-a a nyilatkozatoknak összességében pozitív volt, ami azt jelentette, hogy konkrét fellépésre szólítanak fel, és emlékeztetnek az emberi jogi standardokra. Körülbelül a harmada semleges volt, Eh, leginkább azért, mert eh, nem volt világos a nyelvezet, és 17%-a volt negatív ezeknek a nyilatkozatoknak, nem volt felszólítás eh, a lépésekre, téves vagy hiányos információk szerepeltek ezekben a nyilatkozatokban. Most nyilvánvalóan mi egy prizmán keresztül nézzük ezt az egészet, és nyilvánvaló, hogy a fellépés az akkor kell megtenni, amik előtt még annyira súlyosá válik a helyzet, hogy egyáltalán nyilatkozatokat kell kiadni. E, gyakorlatilag arról kell itt beszélnünk, hogy milyen korai fellépés lehetséges, és korán hogyan lehet észrevenni a jelzéseket e, a parlamenten belül is, úgy tudom erről van szó, illetve a, ezen az albizottságon belül. Van még egy terület, amelyet e, monitoroztunk, Eh, monitoroztak a tagjaink, a diszkriminációmentesség, illetve az LGBTI jogok. Eh, itt a 16-os fellépésről van szó a cselekvési terven belül. Eh, vannak LGBTI útmutatások a cselekvési tervben, ezeket fontos és hasznos eszköznek tartjuk, ezekkel védhetők az LGBTI jogok, és olyan konkrét lépéseket tartalmaz, amelyek útmutatót szolgálnak a delegációk és nagykövetségek számára. Azonban, hogyha a végrehajtást nézzük, akkor az kevésbé eh, átlátható. Eh, eh, volt egy tanulmány holland tagszervezetünk részéről, az LGBTI útmutatásokkal kapcsolatban 55 választ kaptak az összes régióból, és azt találták, hogy a szervezetek fele amely válaszolt, azoknak a fele nem volt semmilyen kapcsolatban az EU delegációval, és az EU delegáció sem kereste őket. Két szervezet különböző országból a útmutatók teljes betartásáról adott számot, ami nagyon jó dolog. 24% azt mondta, hogy korrektív lépéseket tesz az EU, ugyanakkor 17% úgy gondolta, hogy voltak kihagyott lehetőségek. Összefoglalva tehát úgy gondoljuk, hogy a cselekvési terv egy fontos eszköz, és úgy gondoljuk, hogy aktív és élő dokumentum kell, hogy legyen, amelynek reagálnia kell a különböző változásokra. Látjuk, hogy a civil társadalom tere visszaszorulóban van, célzott párbeszédre van szükség a végrehajtással kapcsolatban, volt egy táblázat annak idején, amelyben szerepeltek a módosítások, ugyanakkor a kihívásokról és arról, hogy mi az, ami működik, eh, komolyabb eszmecserére van szükség, tehát eh, a rendszerelvű értékelést ki kell, hogy egészítsék esettanulmányok, amelyek bizonyos példákon keresztül mutatnák be, hogy hogyan működik a cselekvési terv. Tehát általános szinten, de tematikus szinten is folytatni kell a felülvizsgálatot. Köszönöm. És Mekkorda asszonyt hallottuk, és most átadom a szót Derdarian asszonynak az Amnesty International-től. Thank you very much. Good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és örülök, hogy meghívtak erre a vitára, és örülök, hogy beszámolhatunk a mi tapasztalatainkról. Néhány általános megjegyzésem lenne, és, és szerintem sok mindent el fogok mondani, amit Körst is elmondott. Általános megjegyzéseim is lennének, és tapasztalatainkról is szeretnénk eh, eh, beszámolni az emberi jogi aktivisták kínzásával kapcsolatban. Úgy véljük, hogy az emberi jogi és demokrácia eszköz nagyon fontos eh, szerepet játszik az Európai Unió szempontjából az emberi jogi célkitűzések elérésében. Ez egy referenciapont az EU tagállamain belül is. Ez mutatja azt, hogyan lehet konkrétan eredményeket elérni az emberi jogok tekintetében. Az akcióterv értéke számunkra az az, hogy ez azokat az akciókat listázza fel, amelyekkel az intézmények tagállamok között lehet tömöríteni a szereplőket. Tehát ennek megvan az lehetősége arra, hogy egyesítse a különböző intézményekben dolgozó szereplőket, akik egymással nem találkoznának. A jelenlegi cselekvési terv a 2012-es cselekvési tervre alapozott. Számos probléma azóta megoldódott. A 2015-ös cselekvési terv kapcsán arról beszéltek, hogy az új tervnek stratégiaiabbnak kell lennie. De a végén különböző választások történtek, tematikus pontok jöttek létre, amelyek annyira stratégiailag és koncentráltak, hogy túlságosan széles körülvé váltak, és így szükség van arra, hogy minden egyes egy egyéni pontban legyen egy cselekvési terv, és ez a gond, és általában ez a gond a végrehajtással, hogy olyan lehet ezt a célkötűzést megvalósítani. Számunkra fontos lenne tudni azt, hogy az emberi jogi aktivistákra vonatkozó célkitűzést hogyan lehet végrehajtani egy olyan országban, mint Burundiban, ahol krízis van, és ami állandóan változik ez a krízis, hogyan fog ez ott működni. Tehát igazi stratégiára van szükség a cselekvési terv minden egyes pontjával kapcsolatban, benchmarkokra, forgatókönyvekre is gondolni kell. Mi most szembe kell néznünk azzal, hogy nincsen stratégia, amely alá támasztaná ezeket a pontokat. Nehéz látni azt, hogy kifele melyik fellépését, és hogyan lehet ezeket megtervezni időben. Ikéretes a dokumentum, de a fő gondokat nem oldotta meg az EU szempontjából, és abban a szempontból, hogyan lehet teljesíteni az emberi jogi elvárásokat. Számos iránymutatás létezik az EU-ban erre vonatkozólag, de kell egyfajta átláthatóság, hogy erről beszélhessünk, és segítsük ezt a projektet úgy, mint egy civil szervezet, civil szervezet nem igazán tudjuk mindig értekelni azt, hogy az EU tagállamok hogyan tudják teljesíteni a cselekvési tervet, tehát nincs megfelelő jelentési mód, mindenfajta visszajelzés, amit adunk, az empirikus megfigyeléseinken alapul, ami egyrészt hasznos, mert ez gyakorlatias, másrészt viszont egy kicsit anekdotikus jelleget ölt. Kicsit csalódottak vagyunk amiatt, hogy a, az a fajta monitorozás, amely a cselekvési terv kapcsán létezett, volt egy ötödik oszlop korábban. Ez egy olyan oszlop volt, ahol felsorolták, hogy milyen fellépés történt az egyes pontokban. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a fajta monitorozás ismételten működne. Ez nagyon fontos lenne abból a szempontból, hogy itt tényleg eredményt lehessen felmutatni. Ha megnézzük az emberjogi aktivistákat, annak ellenére, hogy a cselekvési terv létezik, most az ő helyzetük világszerte romlik, de gyakorlati szempontból látjuk a hiányosságokat, és országszinten pedig hiányosságban Néhány napja azt láttuk, hogy igazából négyből egy emberi jogi stratégia tartalmazza csak az emberi jogi aktivistákat. Tehát ez egy olyan hiányosságot meg kell oldanunk, akkor, amikor áttekintjük ezt a cselekvési tervet, meg kell vizsgálni azt, hogy az egyéni emberi aktivistákat hogyan lehet megvédeni, hogyan lehet jobban szerepet vállalni a civil szervezetekkel szélesebb körben, illetve az emberi aktivistákkal, illetve hogyan lehet legitimizálni azokat a kérdéseket, amiket az emberi aktivisták felvetnek, és hogyan lehet ezeket támogatni az EU részéről a kínzás tekintetében. Örömmel láttuk azt, hogy eh, nagyon sok minden, amit eh, elmondtunk az intézményeknek, azt felvették a tervbe. Nagyon koncentrált ez, de minden kérdés, amit felvetettünk, azt felvették a tervbe, ezt örömmel láttuk. És ebben az esetben rendszeres eh, nyomonkövetési üléseink voltak a külügyi szolgálattal. Lehet, hogy nem rendszeresen, de nem egy ország stratégia részeként, de rendszeres munka találkozóink voltak a kínzás témakörében. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt a jó munkát a helyszínre is átvinni, ez egy kihívás. Főként a kínzás esetében van egy pont, amit üdvözöltünk, ez egy új volt számunkra, ez érinti a, a kényszerített eltűnés és a kényszeres kapcsolatáról szól. Azonosítani kell azt, hogy mi ez a kényszerített eltűnés, mit jelent ez, mert ez egy módja a kínzásnak, és ezért reagálni kell tagállami e, EU szinten. Ez egy érdekes dolog, amit nyomon követhetünk. Ezen tapasztalatra alapozva és a kínzásra kapcsolatos munkánkra, mi főként a cselekvési tervre egy gyakorlatként tekintünk, de úgy is, mint egy tervre, amely orientációt nyújt, ez egy kiinduló pontot is jelenthet, de ezek a fajta kötelezettségek nem állhatnak annak útjába, hogy megváltoztassuk a környezetet, hogy innovatívan gondolkozzunk. Nagyon gyorsan változik a helyzet, szűkül a civil szervezetek tere, rosszabb az emberi aktivisták helyzete, új módon próbálják őket ellehetetleníteni. Multilaterális szinten is vannak kihívások az emberi jogok előtt, tehát a cselekvési terv bizonyos főpontokat felmutat számunkra, de ennek továbbra is egy élő meg kell válnia, ösztönzőnek kell lennie. Remélem, hogy sikerül majd a félidős áttekintést arra kihasználni, hogy további gyakorlati kérdéseket megvizsgáljunk, és megválaszoljunk bizonyos kérdéseket például. Először is azt, hogy hogyan kívánjuk jobban bevonni az emberi jogi aktivistákat, a civil szervezeteket, az EU tagállami döntéshozatalban. Szerintem helyi szinten kell ezt lefolytatni, de ezen kívül is hogyan lehet az emberi jogi aktivistákat jobban bevonni, akár brüsszeli szinten is. A tagállamok és az EU hogyan válaszolják meg a civil szervezetek mozgásterének beszűkülését, koherens megközelítésre van-e szükség a tagállamokon keresztül? Sok helyen történik ez, de nincsenek igazi újraimutatások arra, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez a szervezetek, az intézmények, a emberi aktivisták helyzete is alakul, néha gyakran um, Are we addressing um, human rights defenders working on... Rágalmazási hadjárat indul ellenük, stb. Végezetül foglalkozni kell a munkajoggal, a föld joggal, az őslakosok helyzetével. Nagyon nehéz kiegyensúlyozni az EU, illetve a tagállami érdekeket, az üzleti érdekeket, illetve az emberi jogokat helyzetét összegezve, úgy véljük, hogy eh, ez egy jó kiinduló pont, hogy ezt ön is elmondta, jó kiinduló pont ez, de továbbra is eh, vannak olyan kérdések, amelyek ismételten előkerülnek. Konkrétan és stratégiára kell gondolkodnunk, a mainstreaming nagyon fontos, hogyan lehet előtérbe helyezni az emberi kérdéseket a fejlesztési politikában. És rendszerszerű válaszra van szükség, látható stratégiára van szükség, amely valóban, amelyet valóban végre lehet hajtani benchmarkok, forgatókönyvek kifejlesztése, és egyetem nyomon követés, erre van szükség. Mi a helyzet azzal kapcsolatban, hogy hiányzik az előbb említett utolsó oszlop? Úgy véljük, hogy a környezet egy nagy kihívást jelent, és úgy véljük, hogy ez a vita a droában is több vitát eredményezhet, és megvizsgálhatjuk ezeket a kérdéseket gyakorlati szempontból. Nagyon fontos az, hogy ez a külpolitikában továbbra is napirenden tartsuk az emberi jogok kérdését. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szerintem segíthetnek önök nekünk akkor, hogyha mindkét előadásukat írásban eljutatják hozzá, ezeket el tudjuk küldeni a képviselőknek akik majd nyomon követik a cselekvési tervet, a következő éves jelentés, stb. Ez nagyon releváns lehetne számunkra. A szót megadom annak, aki kíván szólni. Oké, okay. I, I start with a question. Um... Hát akkor én felteszek egy kérdést. Kirsti, azt mondtad, hogy az országnak csak 3%-a nyílt ország, nyitott ország, és van egyfajta trend annak irányában, hogy bezárulnak az országok, és aggasztóak a jelek az Európai Parlamentben is. Mire gondolt ezzel kapcsolatban? Szeréf úrnak is szeretném megadni majd a szót a külügyi szolgálat részéről. Keresztül McCourt azt mondta, hogy nincs néha szignifikáns, eh, szignifikáns információ a végrehajtásról. Ezt Catherine de Tarien is hangsúlyozta. Én ezt úgy értelmeztem, hogy az emberi jogi célkitűzések kapcsán nincs igazi eh, eredmény, legalábbis nincs erről igazi jelentés. Szeri úr kíván beszélni általánosságban? Thank you, Mr. Lockmiller. Um, good afternoon. Köszönöm szépen, Lockmiller asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Talán csak néhány szót szólnék, választ adva a kérdésekre, illetve reagálva azokra a témákra, amelyeket, amelyeket felvetettek, és talán uh, egy kicsit konkrétabb információt is tudok nyújtani az áttekintésről, a jelentésről, a, tehát a technikai részletekről, hogy mikor lesz ez elérhető, mikor lesz ez ö, nyilvánosságra hozva. Először is köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Nagyon sok minden, amit a kollégák említettek a az Emberi Jogi és Demokráciai Hálózattól ismerős a számunkra. Nyilván ez azért is van, mert eh, állandó kapcsolatban vagyunk önökkel, és nagyon nagyra becsülöm, hogy eh, több témában is eh, kiegészítjük egymás munkáját. Ez például a cselekvési terv előkészítésekor is igaz volt a múltban, a kínzásokkal szembeni fellépés esetében is igaz volt az együttműködés, tehát megpróbáltunk a korábbi cselekvési terv hiányosságait kiavítani. Tehát akkoriban, amikor az megszületett, áttörésnek minősült, tehát voltak benne hiányosságok és gyenge pontok, amelyeket um, tudtunk javítani, és ezért nagyra becsülöm, hogy ilyen jó párbeszédet tudunk folytatni a felek között, tehát az EKSZ, a parlament, a HRDN, tehát az önök emberi jogi és demokráciai hálózata, és hogy a cselekvési terv, amely most megszületett, és azt hiszem egy kicsit ismétlem, ami előttem is elhangzott már, hogy ez a cselekvési terv most már jobb, mint a múltbeli. Ami pedig a felvetéseket illeti. Természetesen nagyon sok a nyitott kérdés, de folyamatosan foglalkozunk a még megoldandó feladatokkal, a mainstreaming például továbbra is szerepel az akciótervben. Az, hogy minden szereplő a sajátjáénak érezze ezeket a pontokat, hogy a felelősség közös legyen. Ezt elméletben könnyű kimondani, de a gyakorlatban nehéz lehet megvalósítani. Az emberi jogvédőkkel kapcsolatos szándékaink is világosan szerepelnek a cselekvési tervben, tehát a helyi szereplőknek több lehetőséget kívánunk biztosítani, nagyobb felelősséget szeretnénk nekik adni hát ezt könnyű leírni, aztán persze, amikor mindez az egész világról szól, akkor persze látható, hogy nehéz a feladat. Az országunkénti fellépést illeti, úgy itt látható, hogy hogyan alakul az emberi jogi stratégia. Fontos azt kimondani, hogy a cselekvési terv eleve, tehát hogy ez a definíciója, hogy ez egy olyan cselekvési terv, hogy nem lehet több, ez, több száz országgal foglalkozni külön-külön, hanem tulajdonképpen ország semleges, hanem egy adott régióban az összes általános felmerült problémára próbál választ adni, nem vesz célba konkrét országokat egyenként. Ez egy bizonyos fajta korlátozást jelent, de a cselekvési terveket nyilván regionális szinten konkrét cselekvéssel kell, hogy kísérjük. Még egy felvetés, ami az eszmecserékben újra és újra felbukkanó állandó elem, az az, hogy a cselekvési terv végrehajtását, értékelését figyelemmel kísérjük. Nem sokára majd megkapják a jelentést, és hamarosan tudják majd ezt olvasni is. Rátérek a részletekre nem sokára ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy most lehet majd először így látni az elmúlt évek munkáját, és értékelni azt, hogy a prioritásokat milyen mértékben sikerült elérni, és hogy milyen tennivalók maradnak az elkövetkezendő két és fél évre a tanács által vállalt kötelezettségekről is szó van, a tanács következtetéseiben volt egy konkrét meghatalmazás az orvos intézmények részére, konkrétan az LKS részére, hogy a félidős kiértékelést végezze. Én remélem, hogy jó munkát végeztünk, de legalábbis ez egy jó kiinduló pontja lesz az értékelésnek, tehát hogy mit tudtunk eddig teljesíteni, és mi vár majd még ránk. azt is hozzátenném, hogy talán a cselekvések rendszeresebb figyelemmel kísérésére van szükség, tehát a monitoringnak gyakrabban kellene megtörténnie. Nem akarok most itt a részletekbe bocsátkozni, ezt csak felvetem, hogy elgondolkodjunk rajta, mert ugye múltban előfordult már ez, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de ne felejtsük el, hogy tényleg rendszeresebb találkozókra van szükség, tehát rendszeresebben kell frissíteni, elemezni a helyzetet. Hat hónap az bizonyos esetekben hosszú időnek bizonyul. Első kísérletnek szerintem a monitoring esetében ez azért jó. Akkor röviden összefoglalnám, hogy a félidős felülvizsgálat mitől el fel. Tulajdonképpen egy tisztviselői munkadokumentumról van szó, ez csak annyit jelent, hogy az EKS szolgálatai, illetve az Európai Bizottság szolgálatai, konkrétan a DEFCO főigazgatóság állította össze, nyilván a többi érintett bizottsági szolgálattal, amelyekkel konzultáltak. És persze annak érdekében is konzultáltunk a tagállamokkal, hogy ők is a sajátjukének érezzék ezt. Rengeteg információ származik a tagállamoktól is tehát. Ahogy elmondtam, a civil társadalmi szervezetekkel is folytatunk párbeszédet egy másik szakaszban, a tematikus szinten és így tovább. Tehát úgy működik ez, hogy találkozókat szervezünk, megpróbáljuk a lehető legtöbb információt összegyűjteni, és utána pedig beépíteni ebbe a dokumentumba. A félidős felülvizsgálat végighalad az öt fő fejezeten. Gondolom erre valamennyien emlékeznek, tehát a cselekvési terv öt fő fejezetén halad végig, és minden egyes fejezet esetében tevékenységről tevékenységre haladva kiértékeli az elvégzett munkát. Egyrészt összefoglalja ezt, és kiértékeli az utóbbi két és fél évet körülbelül 2015-től idáig. Még valamit megkísérel a jelentés, azonosítani azokat a területeket, ahol még több munkára van szükség, és esetleg olyan területekre is felhívja a figyelmet, amelyek ugyan szerepeltek a cselekvési tervben, de csak részben vagy nem teljesen foglalkoztunk velük. Körülbelül 20 oldalról van szó, szerintem könnyen olvasható az a dokumentum. Nyilván nem tud az összes kérdésre választ adni, amelyek itt most felmerültek, vagy amelyek még a jövőben felmerülhetnek bizonyos esetekben nem is lehet nagyon egyszerűen röviden választ adni a kérdésekre. Mégis azt mondanám, hogy jó kiinduló pont, valami fajta támaszt ad a munkánkhoz. Alapjaiban véve készen, véve készen van, még nincsen hivatalosan ö, megjelentetve, tehát a nyilvánosságra hozatalra majd nem sokára kerül sor, de hát nyilván az Európai Bizottság szolgálataival informálisan már konzultáltunk, ezeket a megjegyzéseket beépítettük, tehát né- néhány napra van még szükség, hogy az utolsó simításokat elvégezzük, és hivatalosan is megjelentessük ezt a dokumentumot. Remélem, hogy élvezik majd az olvasást, és remélem, hogy nem csak a DROA, hanem más szervek is fel tudják ezt használni, de ha jól értettem, akkor ugye itt az Emberi Albizottságban, a DROA-ban elhangzott, hogy talán valami fajta kontaktcsoportot létrehozhatnánk, ahol meg tudnánk részleteiben beszélni ezt a dokumentumot. És ahogy hivatalosan elérhető, reméljük, hogyha a tagállamok is egyetértenek, akkor a tanácsi következtetések is megszülethetnek júliusban erről is. Nem csak ennek a dokumentumnak a fontosságát ismételve, hanem az egész politikára vonatkozóan, amely az emberi jogokat érinti. Köszönöm. Very much, uh, Mr. Seri. Köszönöm. Seri úr. A következő napi rendi pont egy kibővített elnökségi ülés, ahol majd beszélhetünk arról is, hogy hogyan lehet még nyár előtt ezt a témát kezelni az Emberi Jogi Albizottságban. Meghallgatva önt úgy látom, hogy már is elfogadja a civil szervezetek kritikáinak egy jelentős részét, nem mondta azt, hogy teljesen elfogadhatatlan néhány megjegyzésük, például az, hogy nincs megfelelő jelentéstétel. Én magam is várom azt a jelentést, amiről ön most, dokumentumot, amiről most beszélt, mert eh, a jelentéstétel, az írásos jelentések nagyon fontosak, eh, különben honnan tudnánk, hogy mennyire valósul meg eh, ennek a témának a végrehajtása. Most akkor visszadom a szót önöknek, és összefoglalhatják, amit hallottak. Um, thank you very much, um, and uh, um, thank you very much. Köszönöm, uh, nagyon érdekes volt hallani azt, hogy mit várhatunk jövő héten, ami a 3%-ra vonatkozó konkrét megjegyzést, illetve az aggasztó jeleket illeti. Nos, uh, a monitoring uh, amit a Civitas végez, az különböző kritériumokból vizsgálja meg az országokat, hogy teljesen nyitottak, teljesen zártak, vagy valami a kettő között, és ők odafigyelnek a korai jelekre is. A korai jelek, a probléma korai jelzői olyan dolgok lehetnek, mint hogyha egyszerű képviselők, vagy egyes kormányzati képviselők tesznek megjegyzést a civil társadalomra aggasztó aggasztó megjegyzéseket, vagy a tüntetések ellen lépnek fel, de ezek még nem rendszer szintű fellépések. Tehát ezek a legkorábbi jelei annak, hogy valami probléma van, vagy lesz a civil társadalom, a civil társadalom környékén. Örülünk annak, hogy lehetőséget kapunk, hogy itt beszéljünk az albizottsággal, és különösen örülünk, hogy rendszeresen meghívnak bennünket, ugyanakkor vannak olyan bizottságok, ahol szintén zajlanak fontos emberi jogi viták, és ahol nem jelenhet meg a civil társadalom az egyes témák komolyságát tekintve ez egy elég aggasztó dolog. Aztán vannak olyan szervezetek, amelyek arra törekednek, hogy alássák a civil társadalmat, és nekik is van platformjuk a parlamenten belül. Ezt megint csak aggasztó jelnek tartjuk. Amikor majd meglátjuk, megvizsgáljuk ezt a dokumentumot a jövő héten, illetve a tanácsi következtetéseket azután akkor a parlamentnél is és a többi intézménynél is eh, érdeklődéssel fogjuk várni azt a lehetőséget, hogy eh, megoszthassuk egymással a monitoring információkat, és megnézzük azt, hogy lehetséges-e bizonyos esetekben esettanulmányokat végezni, vagy bizonyos témákban mélységbe bocsátkozni én értem, hogy van hatása a szakpolitikáknak, és, és meg kell vizsgálni, hogy ezt hogyan lehet javítani a hatását az egyes szakpolitikáknak. Amellett, hogy természetesen fenntartjuk ezt a rendszeres jelenlétet itt a DROA-ban, az Emberi Jogi Albizottságban. Tehát azt remélem, hogy a jövő heti dokumentum után további beszélgetésekre kerülhet sor. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy megosztotta azt az információt, ami rendelkezésre áll most itt a felülvizsgálat során. És e, ez bennem is felvetette, hogy a 2012-es tervet esetleg újra lehetne olvasni. E, annak idején felvetettünk egy sor kérdést, és amely végül is a bevezető cikkben lett megemlítve. A cselekvési terv az tevékenységeket említett, de voltak nagy átfogó kérdések, amelyek a bevezető fejezetben jelentek meg. Ilyen az egész eh, program koherenciájára, a jogok oszthatatlanságára eh, vonatkozó részek. Nyilván ezeket nem könnyű értelmezni és értékelni, de érdekes, hogy eh, azok a kérdések, amiket mi itt, mi akkor felvetettünk, hogy kerültek át a bevezető részbe, az általánosabb szövegbe. Remélem, hogy ezt is újra nyithatjuk ezt a kérdést, és megnézhetjük, hogy az hogy lehet majd a gyakorlatban vizsgálni. Itt most visszatérnék a stratégia kérdésére is, a további vitákat természetesen itt az Emberi Jogi Albizottságban szívesen folytatjuk, illetve arról is, hogy hogyan lehet konkrét, akár országspecifikus stratégiákat kialakítani. Tudom, hogy a cselekvési terv az ország semleges, tehát nem lehet ország specifikus, de vannak országok, ahol aztán ezeket tesztelik, és Burundiban azt látjuk, hogy a válság egész egyszerűen túl gyorsan futott ki, és nem volt semmilyen stratégia, inkább követték az eseményeket jó, jó ideig, és lehet, hogy meg lehetett volna állítani az emberi jogi válságot Burundiban lehet, hogy ebből tanulhatunk, azt illetően, hogy ki kell dolgozni a szenáriókat, mert ott kezdődött a média elleni fellépéssel, az emberi jogi jogvédők elleni fellépéssel, és aztán elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol most vagyunk. Azt gondolom, hogy ott abból sokat tanulhatunk. Ami pozitív az az, hogy ezeket a cselekvési pontokat érdemes egy stratégiával megtámogatni, és az egyik dolog, amit az Amnesty International Nagy-Britanniában és az afgán partnerekkel együtt csináltunk, ez látható online, hogy csináltunk egy országstratégiát az emberi jogi jogvédőknek, hogy milyen konkrét cselekvést, illetve fellépést lehet elképzelni, és akkor megnéztük azt is, hogy ezek hogyan alakultak. Például egy 24 órás segélyvonal az emberi jogi jogvédők számára. Tehát az ilyen jellegű vita, az ilyen jellegű megközelítés a civil társadalom és a, és a döntéshozók között hosszú távon is mindenképpen üdvözlendő. Tehát nagyon nagy örömmel fogjuk majd olvasni a jelentést és a tanácsi konklúziókat. Reméljük, hogy ez majd erőt ad azoknak a kezébe, akik az intézmények különböző szintjein felelősek azért, hogy a cselekvési terv fellépései megvalósuljanak. Ténylegesen köszönöm még egyszer. Köszönöm, és akkor a mi bizottságunk részéről is köszönöm az önök két szervezetének, illetve a hálózaton belüli többi szervezetnek a munkát, mert azt gondolom, hogy nagyon hasznos számunkra is ez a munka, amit végeznek. Köszönöm. And I think now we close this meeting and we'll have... Akkor most lezárjuk ezt az ülést, és hamarosan kezdődik a kibővített elnökségi ülés.